Okay, uh, good afternoon. Üdvözlök mindenkit. Elnézést kérek a késésért. Itt eljárásokról beszéltünk, de most vitánk lesz, és pedig a bűncselekmények áldozatainak védelméről, a Libének és a FAM-nak volt egy közös jelentése, és módosítókat is előterjesztettek, és el kell, hogy mondjam, hogy nagyon értékes hozzájárulást tudtunk írni, de mielőtt átadom a szót az előadóknak, hogy a tárgyalásokról tájékoztatást kapjunk. Még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy kiváló volt a két előadó és a két szakbizottság között az együttműködés. Tehát tényleg kiváló együttműködés volt. Most pedig átadom az előadóknak a szót, és majd eldöntik, hogy ki szeretne kezdeni. Mikrofon nélküli hozzászólás. It was a pleasure, it's a pleasure for me to... Nagy örömömre szolgál, hogy ennek a fontos együttes ülésnek társelnöke lehetek, de van egy nagy problémánk, és ezt a Lébe Bizottságban is már elmondtam egyébként, hogy a két bizottság ugyanakkor ülésezik, különböző munkát végzünk, ez borzasztó nehéz így. Egyszerűen még itt a parlamenten belül sem tudjuk megoldani, hogy két helyen legyünk egy időpontban. Úgyhogy egészen elképesztő, hogy a Liber részéről is csak néhány képviselő van itt, mivel a Libe bizottságban más ülést tartunk, én magam is tagja vagyok annak a bizottságnak, Úgyhogy remélem, hogy ezeket a problémákat majd sikerül megoldani, ezeket az eljárásbeli problémákat. Nagyon szomorú egyébként, hogy nem tudjuk ezt a jelentést kellően bemutatni, ugyanis azt gondolom, hogy több millió sértettet érint ez a téma, és ők nagyobb tiszteletet, több tiszteletet érdemelnek, hogy az emberek jöjjenek el és hallgassák meg ezt a jelentést, ennek a bemutatását. Szerintem ez így nagyon rossz Szerettem volna ezt kiemelni, nem hibáztatok senkit persze, de szerintem itt valami azért mégiscsak félre sikerült. Ahogyan az elnök úr is mondta, kolléganőmmel nagyon jó együttműködésben dolgoztunk, Remélem, hogy ezt a jelentésben is látják majd. Szerettem volna köszönetet mondani a titkárságnak, a tanácsadóknak, az árnyék jelentéstevőknek egyes árnyékjelentéstevők ma itt vannak velünk, és remélem, hogy segítik munkánkat véleményükkel. Nem tudom, hogy akarja kezdeni a beszámolót, vagy kezdjem én, kérdezem a kolléganőmet. A helyzet az, hogy ez már a második előadásunk ezzel a jelentéssel kapcsolatban. A trialógusnak a harmad, negyedik fordulóját tartottuk meg tegnap. Szorosan együttműködünk az árnyék igyekszünk előrelépni a legfontosabb kérdésekkel, problémákkal kapcsolatban, amelyre mandátumot kaptunk, és igyekszünk a legjobb kompromisszumot megtalálni. Úgyhogy néhány pontot szeretnék önök elé tárni, ahol még mindig dolgozunk, folyik a munka, és ahol még mindig vannak problémáink. A legtöbb eh, cikkel kapcsolatban, amelyet a múltkor bemutattunk önöknek, azok már megoldódtak, mint például az 1-es, a 3-as cikk, a 25, 18, 17, illetve a 11-es. És az egyik fő probléma egyébként a kettes cikkben rejlik, ez a cikk tartalmazza a fogalom meghatározásokat, például a nemi alapú megkülönböztetés nem szerepel a tanácsi javaslatban. Ezt egyébként már számos alkalommal megtárgyaltuk, és most pedig arra jutottunk, hogy azon az elven, hogy semmiben nem állapodunk meg addig, amíg mindenben meg nem állapodunk, arra kérjük őket, hogy ezt a két fogalom meghatározást alkalmazzák a 22-25-ös cikkben, illetve a preambulum bekezdésekben is szerepelnek ezek a fogalom meghatározások. Ezért azt gondoljuk, hogy nem lenne jó ez a jogszabály, hogyha olyan kifejezéseket használnának benne, amelyek nem szerepelnek a fogalom meghatározásokban, és a különböző tagállamokban egyébként ezeket a fogalmakat máshogy tekintik, más a meghatározásuk, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy az azonos alkalmazási kör érdekében legyenek pontosak ezek a meghatározások. A 8-as és 8a cikk a támogató szolgáltatásokhoz való hozzáférés szabályozza. Ezt két részre osztottuk. A nyolcas cikk most már a hozzáféréshez való jogot szabályozza, a 8a cikk pedig a sértetteknek nyújtott szolgált, támogató szolgáltatások egy másik aspektusára vonatkozik. A tanács elfogadta a 8 a cikket, Úgyhogy most a 8-an dolgozunk tovább. Ha emlékeznek rá, itt arról szóltunk, hogy milyen személyes jellemzők vannak az egyéni értékelések során, így módon dönthetik el, hogy milyen jellegű támogatást kapjon a sértett, például szakértői támogatást. Még mindig vannak problémáink egyébként azzal, hogy a tanács nem fogadta el a pszichológiai támogatás segítségnyújtást, és csak az érzelmi támogatást támogatják. Úgy gondoljuk, hogy ez eléggé világos fogalmazás. Ide tartozhat akár számos olyan tevékenység, amely a bátorításra is vonatkozik, de ezeknek akár semmilyen hatása nem lehet. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a pszichológiai segítségnyújtás, illetve a szakértői segítségnyújtás lenne itt a pontosabb megfogalmazás, vagy a kívánatos megfogalmazás. Illetve a tanács álláspontját szeretnénk megváltoztatni abban is, hogy a tagállamokat csupán arra biztatják, hogy egyes szolgáltatásokat nyújtsanak. A megfogalmazás azt mondja, hogy alakítsanak ki és nyújtsanak szakértői szolgáltatást vagy segítségnyújtást. Menedék például orvosi vizsgálat, orvosszakértői vizsgálat, és a többi, és a többi. Szeretnénk, hogyha a nemi alapú erőszak áldozatainak, nemi erőszak áldozatainak, traumaval kapcsolatos támogatást nyújtsanak, és a többi. Úgyhogy ezen is dolgozunk még. Reméljük, hogy tulajdonképpen az parlament összes javaslatát sikerül majd figyelembe venni. Azután pedig, ami a 21-es cikket illeti, Ez is problémát jelent, ugyanis itt egy értékelésről beszélnek, illetve kritériumokról, konkrét kategóriákról. Ez egy kategória, illetve egy lista, ami a szövegben szerepel. A tanács elfogadta a kategóriákat, illetve a listát, az értékelésre vonatkozó listát, azonban nem fogadta el a különböző sértett kategóriák meghatározását, mint például emberkereskedelem, erőszak, nemi erőszak, kizsákmányolás, illetve a fogyatékkal élő sértettek ellen elkövetett erőszak. Úgyhogy itt egy kompromisszum a szöveget javasoltunk, amely említi a parlament által javasolt kritériumlistát, Ugyanakkor viszont az egyéni értékelés keretében három bekezdést javasoltunk, amelyel kapcsolatban azt javasolnánk, hogy ezekre különleges figyelmet fordítsanak, például a jelentős károkat elszenvedett sértettek esetében, b. olyan sértetteknél, akik diszkriminált diszkrimináció áldozatai, illetve diszkrimináción alapuló erőszak áldozatai, illetve olyan sértettek, akik a kapcsolatban vannak az elkövetővel, vagy tőle függenek. Tehát konkrét sértett csoportokat említünk itt, ahogyan azt a parlament javasoltam. Ami pedig a 22-es cikket illeti, talán ez ö, nem lesz akkora probléma, még maga a tanács is elismerte, hogy kimaradt egy része szövegből, konkrét, illet, konkrét védelmi igényekkel rendelkező sértettek, például itt megint nemi erőszakra gondolok, illetve a kapcsolatban elszenvedett erőszak áldozataira. Hiányzik egyébként itt a szövegből a nemi alapú erőszak, úgyhogy ez tulajdonképpen csak egy technikai jellegű kiigazítás, ez rendben is lesz. Ezzel a fordulóval kapcsolatban általánosságban annyit mondhatok, hogy a bizottság is támogat minket, és számos olyan téma merült fel, ahol a tagállamok aggályokat fogalmaztak meg, főként a nemi alapú erőszak esetében, illetve Teresa Jiménez fog még egyéb problémákat felvetni, de azt hiszem, hogy az árnyék jelentéstevők támogatásával, illetve mivel nagyon erős mandátumot kaptunk, tehát önök mindannyian támogatnak minket, egészen biztos vagyok abban, hogy a parlament álláspontját erőteljesen tudjuk képviselni, és ragaszkodhatunk ahhoz a parlamenti állásponthoz, amelyben már sikerült megállapodnunk. Most már spanyolul fogom folytatni, mondja a képviselőasszony. El kell mondanom, hogy az igazság szolgáltatásba vetett bizalom minden állampolgár számára prioritás, főként a sértettek számára, akik nem szenvedhetnek azért is, hogy nem kapják meg a megfelelő igazságszolgáltatást. Úgy gondolom, hogy ez egy alapvető szükség, ha az Európai Unió a stokholmi programot szeretné végrehajtani a jelen irányelvnek, nem csupán a sértettek és családtagjaik jogait kell védeni, illetve támogatást, segítséget nyújtani, hanem az európai polgárokat is támogatnia kell, hogy elnyerjék a bizalmukat a nemzeti joga, ö, igazságszolgáltatási rendszerben a minimum szabályok harmonizálásával. Ezért küzdünk mi is, amikor arra törekszünk, hogy a tanács részéről amikor azt említik, hogy nagyon sok múlik a nemzeti szabályokon, de úgy gondoljuk, hogy ha ez valóban így lenne, akkor nem mi írnánk ezt az irányelvet az önök segítségével, hanem szeretnénk a nemzeti jogszabályokat magasabb szintre emelni és harmonizálni azokat. Ez a javaslat nagyon fontos elemekkel rendelkezik, mint például az információhoz, tolmácsoláshoz, fordításhoz való jog, a sértettek támogatásai szolgáltatásaihoz való hozzáférés, a kihallgatás során a sértettek védelme, illetve a bűnügyi nyomozás során sértettek védelme. Az irányelv egy eléggé nehéz ponthoz érkezett. Tegnap volt a negyedik trialógusunk nagyon hosszú ideig tartott, és a Dán elnökségnek szeretnék köszönetet mondani, hogy mennyire rugalmas volt, milyen erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy konszenzusra jusson az intézmények között, illetve a bizottságnak is, amely az első pillanattól kezdve nagymértékben támogatta a parlament tevékenységét. Azonban a sértettek alapvető jogait mindenképpen garantálnunk kell, az ötös cikkel kapcsolatban, amely az információhoz való joghoz, jogról beszél, a hetes a tolmácsoláshoz való jogról, illetve a tízes, hogy a sértetnek jogában legyen elállni az ügytől. Nagyon sok országban ezek a jogok már léteznek, mint például a, az appellációhoz való jog. A tagállam, a Dán elnökséget foglalkoztatja, hogy a tagállamok biztosítsák ezeket az alapjogosultságokat, főként akkor, hogyha a sértett a bűnügyi eljárásban fontos szerepel rendelkezik. Nagyon sok kisebb bűncselekmény is megvalósul, ahol nem annyira fontos az információ rendelkezésre bocsátása, de úgy gondoljuk, hogy ez nagyon sokba kerülhet. Sokkal nagyobb, sokkal súlyosabb esetekről kell beszélnünk, amikor a sértett úgy dönt, hogy nem vesz részt az eljárásban, de úgy gondolom, hogy ha nem vesz részt az eljárásban, a büntetőjogi eljárásban, akkor is rendelkeznie kell az információhoz való jog, tehát az 5-ös, 7-es és 10-es cikkről beszéltem, eddig most pedig a 21-esre térjünk át. Ez egy horizontális jelentés, ahol semmilyen áldozat, semmilyen sértett nem rendű a másiknál. Ezt biztosítanunk kell, garantálnunk kell. És úgy gondolom, hogy természetesen, amikor erről a listáról beszélünk, ami nagyon sok ország számára problémát jelent, még a saját képviselőink körében is, ahogyan valószínűleg ezt ki fogják fejteni. Azt szeretném mondani, hogy mi soha nem törekedtünk arra, hogy a sértettek közötti megosztottságot elmélyítsük, hiszen a sértettek mindannyian egyenlő mértékben fontosak. De vannak olyan sértettek, akik akár dupla veszélyt szenvednek el, például, hogy valaki a terrorizmus áldozata, ugyanakkor viszont valamilyen más bűncselekménynek, például nemi erőszaknak is az áldozata. Ezekre a példákra szeretnénk utalni, és szeretnénk megállapodásra törekedni, mert úgy gondoljuk, hogy az ilyen jellegű áldozatokra példaként kell hivatkoznunk. Ezért úgy gondoljuk, hogy amikor az egyéni értékelésről, elbírálásról beszélünk, akkor nyilván a sértettek kritériumairól is kell szólnunk, illetve azokat pontosítanunk. Ez a cikk nagyon bonyolult helyzetben van, de ahogyan már mondtam, vannak olyan áldozatok, mint például a terrorizmus áldozatai, akik mondjuk megtorlásokat szenvednek el, megfélemlítést a terrorista körök részéről, vagy például nagyon sokan nem erőszak áldozatai, és úgy gondolom, hogy ezt el kell ismerni a társadalom körében is, és el kell ismerni, hogy egyes helyzetekben több védelemre van szükségük. Vannak olyan bűncselekmények, amelyek nagyon sajátosak, és azokat is ezen a listán fel kell sorolni, mint például a gyermekek, vagy például a fogyatékkal élők. A gyerekekkel kapcsolatban minden ilyen egyetértünk, hogy őket külön ki kell emelni. És van még egy utolsó cikk, ez a 27-es cikk, amely statisztikákat, illetve adatokat említ. Minden tagállamnak vannak adatai a bűncselekményekkel kapcsolatban, de sajnálatos módon ezek nem összehasonlíthatók. A tanács szerint nem szabad arra kényszeríteni a tagállamokat, hogy adatokat cseréljenek, ugyanis erre nincsenek a megfelelő eszközeik. De ezt ugyan megértjük minden esetre, úgy gondoljuk, hogy legalább a bűncselekmény jellege, a bűncselekmények száma, illetve az áldozatok száma, életkora tekintetében azért rendelkezésre kell bocsátani az adatokat. Ilyen adatok már léteznek, és úgy gondoljuk, hogy ezt az információ cserét szélesebb körben kellene megvalósítani. Úgy gondolom, hogy végül pedig Szeretnék köszönetet mondani még egyszer a Dán elnökségnek, hogy annyira segítőkész volt és rugalmas. Részünkről pedig arra törekszünk, hogy megvédjük azokat az e, szempontokat, amelyeket az árnyék jelentéstevőktől is hallhattunk, és úgy gondolom, hogy ezeket a problémákat meg tudjuk majd oldani és a sértettek számára pedig egy jó eszközt biztosíthatunk, amely a jelenlegi jogszabályokat javítja, és a stokholmi programot követve az áldozatok, a sértettek érezzék, hogy biztosítjuk, garantáljuk jogaikat bármely Európai Uniós tagállamon. Köszönöm szépen. And just briefly to mention... Csak hogy röviden még említsek valamit. Egy nagyon fontos dologra szeretném még felhívni a figyelmet, a gyermek csomag. Elnézést, hogy ez hiányzik, tehát a gyermekekkel foglalkozó csomagot is megvizsgáltuk, és pedig úgy, mint egy összetett témát. Itt a legtöbb adat a különleges szükségletekkel rendelkező adatokat, áldozatokat érinti, és Griesbeck kolléganőnk foglalkozott ezzel, tehát ez egy különleges előírás, amely csak a gyermekekre vonatkozik az egész jogalkotási folyamat alatt. Tehát nem csak a gyermekek, hanem az összes áldozat érintett egy másik ernyő alatt. Ez pedig az, hogy megvizsgáljuk, hogy kinek vannak különleges szükségletei. Köszönöm szépen! Tényleg nagyon örülök ennek a kiváló munkának. Kiváló munkát végeztek és fontos megvédeni a parlament álláspontját ebben a tekintetben. Tehát nagyon szépen köszönöm fáradozásaikat és a munkára áldozott idejüket. Most, hogyha a bizottság szeretne hozzászólni, akkor természetesen lehetséges. Yes, yes. Igen, igen. Todino asszony. Nagyon röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy a bizottság támogatta a Libe FAM jelentést. Számos módosító nagyon lényeges volt, hogy erősítsük az áldozatok jogait. És örülünk, hogy a tagállamok is már számos pontot alkalmazhattak. Nagyon bizakodóak vagyunk, hogy végzetül jó megoldás születik. Nagyon fontos az, hogy ez az irányelv jó szöveg legyen, amely tényleg tudatosítja az emberekben, hogy igenis realisztikus az áldozatok jogaival való foglalkozás. De mindenképpen megpróbáltunk egy egyensúlyt létrehozni. Biztos vagyok benne, hogy jó megoldást találunk. Köszönöm. Köszönöm. Most Jens ennek adom át a szót a Dán elnökség részéről. Köszönöm. Az elnökség nevében szeretném hálámat kifejezni a két előadónak, hiszen eh, nagy érdeklődés mutatott mindkét szakbizottság az áldozatok jogai iránt. Ahogy említették az előadók, már nagyon nagy munka van mögöttünk, hogy kompromisszumokat találjunk. Van néhány téma még, és véleményünk szerint is lehetséges a kompromisszum, de még egyszer szeretném a két előadónak megköszönni munkájukat, érdeklődésüket. Mind a ketten nagyon kemény, ügyes tárgyalók, de nagyon építő jellegű megközelítéssel is bírnak. Köszönöm szépen. Most pedig megnyitom a vitát, és meghívom a tagokat, hogy vegyenek részt az eszmecserében. Először is Kirkhope úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt gratulálni szeretnék az előadóknak a kiváló munkához. Nagyon fontos témáról van szó. Örülök neki, hogy nagyon pozitív a tanács hozzáállása is. De most egy dologra utalnék, ez pedig a áldozatok és a bűncselekmények egyéni megítélése lenne ez a téma. Tehát itt a bűncselekmény és az áldozat szempontjából még nagyon fontos ezt eh, megfigyelni. Tehát eh, igazából egy fajta bűncselekménynek egyfajta áldozata van. Szerintem legyünk óvatosak, hogy ne alkossunk egy túlságosan előíró jellegű listát, vagy hogy valamelyik fajta áldozatot vagy bűncselekményt hangsúlyozza. A FAM bizottság részéről ez egy kicsit problémás, azt tudom, de minnyáján elismerjük az a tényt, hogy a gyermetek sérülékenységét megfelelő módon kell bemutatni. De hogyha túlságosan preszkriptív, túlságosan előíró jellegűek vagyunk, akkor ez megnehezíti a dolgunkat, azt, hogy segítségét nyújtsunk az áldozatoknak. Tehát ténylegesen remélem, hogy fenn tudjuk tartani az egyensúlyt, és ne csak egy kategória egy áldozatára figyeljünk, hanem az egyes áldozat álljon a középpontba, és az egyes bűncselekmény álljon figyelmünk középpontjába. Tehát, hogy milyen célja van a bűnözőnek, és milyen körülmények között követte el a bűncselekményt. Természetesen forrásokat igényel, hogy ezt elérjük, de csak is így tudunk megfelelő segítségét nyújtani az áldozatoknak. És nyilvánvalóan ez a szándékunk a javaslat megfogalmazásából is ez derül ki, és ez elfogadható a tanács számára is. Köszönöm szépen, most akkor Latford a szót. Thank you very much. Um, Miss Gries... Griesbeck asszony, az árnyék előadó. Tehát nagyon hálás vagyok gyors leszek, mert el kell mennem a Libébe. Támogatni szeretném azt, amit az előadók közöltek velünk, és amit képviselnek a trilógusban. Örülnék az erős áldozatvédelmi irányelvnek. Azonban realista is szeretnék lenni, és az elnökség is utalt arra, amit mondani szeretnék. lesz valamilyen kompromisszum, amely alapján elérhetünk egy megalapodást. Itt a hetes cikkben és a 13-asban itt a fordítás tolmácsolási jogáról olvashatunk, és a 13-asban pedig a költségek megtérítéséről van szó. Ez természetesen a források kérdése, és ami pedig megfelelő, hogy a tagállamoktól megkérjük az, hogy ezeket a forrásokat biztosítsák. Volt a szövegben egy olyan megfogalmazás, hogy a eredetileg a és ezt a tanács tette be, arról volt szó, hogy a tagállamok gondoskodjanak arról, hogy megkapják az áldozatok a, ezeket a forrásokat az adott ország jogrendszerének megfelelően. Ez azt jelenti, hogy itt az államnak aktívan részt kell vennie a dologban. Tehát különbséget kell tennünk egy olyan áldozat között, aki aktív szerepet vállal az eljárásban, és aki nem vállal aktív szerepet. Tehát Fontos az, hogy milyen kötelezettsége van a tagállamnak a kétfajta áldozata kapcsolatban. Tehát, hogy például ingyenes tolmácsolás, költségek megtérítése. Itt a jogsegélyben vannak megszorítások. Remélem, hogy ez a mi témánkra nem vonatkozik. Tehát csak egy bizonyos mennyiségű forrás áll részünkre. De azt szeretném mondani, hogy különbséget tegyünk az aktív és a nem aktív áldozat között. Szerintem ez nagyon fontos, hiszen eh, hogy az államnak kötelezettsége legyen, hogy eh, kárpótolja az áldozatot, az egy másik kérdés. Tehát itt mondjuk egy olyan megfogalmazás, hogy a vonatkozó jogrendszerben a megfelelő szerep. Tehát, hogy a megfelelő szerep egy eljárás során. Tehát, hogy ne beszéljünk itt általánosítva az áldozatokról, hanem tegyünk különbséget, hogy aktívak vagy nem aktívak az eljárás alatt. Tehát mindenképpen realista megközelítésre van szükség, hogyha a tagállamoktól forrásokat igénylünk. Köszönöm. Most Grisbeck asszony kap szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálni szeretnék ahhoz a munkához, ahhoz a nagyon bonyolult és kitűnő munkához, amelyet a két eh, társjelentés nevű készített. És eh, hangsúlyozni szeretném azt, hogy a két eh, szakbizottság, a FAM és a LIBE közös munkája sikeresnek eh, mondható, még akkor is, hogyha az időtervet eh, tekintve volt egy kis probléma. Ugyanabban az időpontban ülésezünk, amikor a LIBE, és ez sajnálatos. Gratulálni szeretnék ez az eltökélt munkához, és köszönetet szeretnék mondani a hatékonyságukért, Vannak még olyan pontok, amelyekről vitát kell folytatnunk, annak érdekében, hogy megállapodást tudjunk kidölközni. Többször elhangzott az, hogy ez a téma közvetlenül érint több millió európai polgárt, körülbelül 15%-a az Európában, európai áldozatoknak ez igazából a lakosság 15%-át teszi ki, 75 millió embert. Nagyon fontos az európai jogalkotási munkát folytatni ebben a témában, és fontos, hogy ez az anyag érdekelje az első rangú főnökeinket, úgymond a polgárokat. Amikor az áldozatokról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, és a büntető jognak is nagyon fontos része. Vissza szeretnék térni azokra a cikkelyekre, amelyekről korábban is szó volt. Ezek a cikkelyek még tárgyalások tárgyát képezik, ami a védelemhez való jogot illeti, az 5-ös, 7-es és 10-es cikkelyeket, ezekről a negyedik trialógus során is felvetették az érintettek tegnap. Számogatni szeretném a társjelentéstevők elképzeléseit, hogyha újraírjuk az irányelvet, akkor nagyon fontos, hogy nagyobb védelem valósuljon meg, és a védelemhez való jogot ne csorbítsuk és ne korlátozzuk. Vannak parlamenti csoportok, amelyekkel ezzel foglalkoznak, tehát ezekről még beszélnünk kell. Ahogy testeres testjelentéstevőnk említette, nagyon fontos hangsúlyozni a speciális védelemhez való jogot, a gyermekek speciális védelmhez való jogát. Ez számos módosító indítványban, kompromisszumos módosító indítványban benne van, az első, az irányelv első cikkejére utalnak. Hát nagyon fontos a gyermekeknek nyújtandó speciális védelmet külön megemlíteni egy cikkelyben, és erre folyamatosan tekintettel kell lenni. Tehát az első cikket át kell úgy érzem dolgozni. Ami pedig a kompromisszumot illeti, a 23-as cikkel kapcsolatban kemény tárgyalásokat folytattak önök. Ez egy előrelépés, Az Európa Tanács által eh, érvényesített szabályozások, a 22-es cikkely szintén benne van az anyagban, és ez minden eh, típusú áldozatra vonatkozik, akiknek speciális védelemre van szükségük. Nagyon fontos a kihallgatások számát eh, a szükséges minimálisban csökkenteni a gyermekek számára. És itt megjelenik az az elv is, amely számomra nagyon fontos, a szakemberek képzése ezen a területen, ami a kihallgatásokat illeti. Ugyanez vonatkozik a 24-es cikkeire, a szakemberek képzésére, hát ez egy speciálisan kidolgozott formáció kell, hogy legyen mindazok esetében, akik az áldozatokkal kapcsolatba lépnek. Hát a speciálisan képzett szakemberek alatt nem csak a bírákat értjük, hanem mindazokat, akik kapcsolatban vannak az áldozatokkal, és nagyon fontos, hogy itt jelentős előrelépés történt, itt az ügyészekre, rendőri alkalmazatokra is gondolok, az ügyvédekre, a sürgősségi szolgálatok munkatársaira, a bíróságok munkatársaira, stb. Ami a eh, frakciónk teljes mértékben támogatja önöket a még nyitott pontokban, például a 21-es cikkei kapcsán, itt a kategóriák értékeléséről van szó, és azt gondolom, hogy ez egy kemény dió továbbra is, és ezen még dolgoznunk kell. Nehéz ez a munka, nagyon technikai jellegű, de azt gondolom, hogy már jelenleg is eh, szinte teljes. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Én is szereplek a hozzászólási eh, listán, de svédül folytatom. Kérem, vegyék fel a fejhallgatóikat. Én is szeretném elmondani, hogy nagyon jó munkát végeztek az előadók. És eh, igazából sokkal többet hallottunk, mint amit egy árnyéktól hallani szoktunk. Igazából azt szeretném kihangsúlyozni, hogy két dolog ragadott meg. Az első az, hogyha a nyolcas cikkről beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy az a javaslat, amelyet a szakbizottságunk tett, az egyre jobbá tette az anyagot. És a bizottságunk javaslatot, tehát jobbá tette a dolgot, utána jött a bizottság, és sajnos a tanácsot máshogy látta. Tehát szerintem ez így nagyon jó módszer volt. És a bizottságunk és a parlament állásfoglalása is nagyon jó, hiszen erős többségünk van itt a bizottságban is mellette. Hogyha megnézzük itt a kettesben a definíciót, akkor igazából itt nagyon fontos az, hogy gender alapú legyen itt a meghatározás. Nagyon nehéz igazából a nemi alapú erőszakot meghatározni. És az irányelv azt célozza meg, hogy a tagállamoknak legyen erre forrása. De, és ez mindig problémás. De hogyha belegondolunk, hogy a bizottság esetleg nem annyira érdekelt abban, hogy a férfiak nők ellen elkövetett bűncselekményeiről is előterjesztem valamit, akkor szerintem itt ki kellene domborítani ezen a helyen, hogy a férfiak milyen erőszakos cselekményeket követnek el nőkkel szemben. Hogyha maradunk a meghatározásoknál, akkor itt a nyolcas megkapja a bizottságunk támogatását, akkor a kettes extrém támogatást kap, hogyha a nemi alapú erőszakot meghatározzuk. Tehát igazából nagy bizalommal vagyok a munka iránt, és remélem, hogy a bizottság és a tanács is meghallgatja a nézeteinket, és a mindkét parlamenti bizottság is úgy gondolja, hogy ez a kérdés nagyon fontos. Köszönöm. Most akkor Peres asszony kap szót. Nem akarom csökkenteni anyám fontosságának szerepét, Garcia vezeték nevem. Egész délelőtt Pereznek hívnak, a Perez nagyon szép név nyilván, de az az édesanyám neve, úgyhogy a vezeték nevem Garcia Perez, ez így helyes. Minden esetre szeretnék egy rövid utalást tenni a vita tartalmára. A Dán elnökség képviselője azt mondta, hogy a jelentéstevők a parlamenti tárgyalók nagyon kemények és ügyesek voltak. És kollégaként fordulok hozzájuk, hiszen mi a tárgyalás bizalmát a kezükbe helyeztük, és arra kérem őket tehát, hogy a továbbiakban is legyenek ilyen kemények és ügyesek, hiszen a két szakbizottság többségi álláspontja, illetve ahogyan azt az elnök úr is elmondta, alapvető fontosságú kérdés számunkra, a nemi erőszak áldozatainak, sértetjeinek meghatározása, és azt gondolom, hogy vannak olyan dolgok ebben a tárgyalásban, amiről nem szabad lemondanunk. Tudom, hogy nagyon jó munkát végeznek, meg is köszönöm a munkájukat. Azt hiszem, hogy élvezik teljes bizalmunkat, de úgy gondolom, hogy ezt a kérdést újra és újra ki kell emelnünk, a nemi erőszak áldozatainak meghatározását szerintem itt nagyon keménynek kell maradnunk álláspontunk tekintetében, és azt remélem, hogy adott esetben születik majd egy megállapodás a tanácssal, amelynek keretében sikerül a parlament célkitűzéseit érvényesíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, így az elnök. Köszönöm, Garcia Perez asszony. Még egyszer elnézést kérek, és igyekszem majd a jövőben megfelelő néven szólítani önt. Akkor a jelentéstevők kapják meg a zárszót. Azzal kezdeném, hogy foglalkozunk a legnehezebb kérdéssel, ez pedig a nemi alapú erőszak, illetve a szoros kapcsolatban megvalósuló erőszak. Lehetőség nyílt arra, hogy lássuk, hogy mennyire elkötelezettek az árnyékjelentéstevők, illetve hogy mindkét szakbizottság mennyire nagymértékben támogatja, hogy ennek a két konkrét bűncselekménynek a meghatározását pontosítsuk, és bizonyítékot is nyújtottunk arra, hogy ez miért olyan fontos. A bizottság is egyébként hiányosságokat fedezett fel, illetve mi magunk is a nemzeti jogszabályokban, illetve a gyakorlatban is diszkriminációt láttunk az áldozatok körében, az ilyen bűncselekmények áldozatai körében, illetve hanyagságot velük kapcsolatban. Ugyanezeket a kifejezéseket kell használni az egész irányelvben, és remélem, hogy önök, illetve a bizottság lesznek olyan jó szándékúak, hogy ezeket a kifejezéseket használják, akár a második cikkben, vagy az egyéb cikkekben. Azt hiszem, hogy sikerül majd jó megoldásra jutnunk. De azt gondolom, hogy ez mindkét szakbizottság nagyon szilárd, elkötelezett akarata, hogy ez a két fogalom meghatározás szerepeljen a szövegben. Ami pedig a hetes cikket illeti, amelyet csomagként tekintünk az ötössel és a tízessel együtt. Sajnálatos módon Latford kolléganőm már nincs itt, de a költséghatékonyságot figyelembe veszük, illetve a pénzügyi kihatásokat. Ezért, amikor csak lehetséges, igyekszünk nem kettős mércét alkalmazni, és figyelembe venni az sértettek szerepét a teljes eljárásban. Tehát nem csak az 5-ös, 7-es, 10-es cikkben, hanem egyéb cikkekben is úgy gondoljuk, hogy ezt figyelembe kell venni. Ami pedig a képzést illeti, ez a 24-es cikk, ez egyike annak a kevés szövegnek, ahol a tanács is jelentősen javította a szöveg minőségét, és e, tulajdonképpen gond nélkül sikerült megállapodni abban, hogy jó minőségű képzésre van szüksége mindenkinek annak érdekében, hogy a lehető legjobban tudják kielégíteni a sértettek igényeit. Ezt a tagállamnak kell biztosítania egyébként. Úgy gondolom tehát, hogy nagyon jó volt az együttműködés. Megint csak azt mondhatom, hogy még egy fordulót terveztünk a trialógus során. Június 7-én kerül majd erre sor, és azt reméljük, hogy jó kompromisszumra tudunk majd jutni, jó megoldásra. Nagyon köszönöm mindenkinek. Köszönöm a szakértőknek, a szakpolitikai tanácsadóinknak, asszisztenseknek, képviselőknek, árnyékjelentéstevőknek, illetve mindenkinek, aki akár technikai szinten együttműködött velünk annak érdekében, hogy kompromisszumos szövegeket írhassunk azokról a kérdésekről, amelyek ellentmondásosak voltak eleinte, de végül sikerült megoldásra jutnunk azokkal kapcsolatban. Azt remélem, hogy a következő fordulónál pedig jelentősen sikerül majd véglegesíteni ezt a jogszabályt, és megint csak a tanácshoz fordulnék nagyon határozottan. Arra kérem önöket, hogy vannak olyan kérdések, amelyekkel kapcsolatban a parlamenti képviselők, főként az elnökséggel kapcsolatban szeretnénk, hogyha megoldásokat találnának, így módon pedig továbbítanák a tagállamoknak, hogy milyen fontos és milyen hasznos, hogyha egy olyan jogszabályt fogadnak el, amely egyenlő elbánásban részesíti a sértetteket Európai Unió szerte. Nagyon köszönöm, mondja az elnök, a jelentéstevőknek is köszönöm. Elnézést kérek, a másik jelentéstevő is szól. Nagyon gyorsan csak annyit szerettem volna mondani, hogy úgy gondolom, hogy a jelentés, bizottság jelentése nagyon világos volt, és mindig az információhoz való jogról beszélt, az összes sértett esetében függetlenül, hogy az eljárásban milyen szerepet játszottak. Ez egy válasz lenne a felvetése, és a parlament is mindig ebben a szellemiségben járt el. Úgy gondolom, hogy a Libe Bizottság számára ez nagyon fontos. Számos alkalommal kiemelték, és ezért a Nőjogi Bizottságnak is ezt szeretném továbbítani, hogy nagyon mennyire fontos, hogy ebben a kérdésben megállapodásra jussunk. Értjük egyébként azokat az aggályokat, amely Latford és Kirkhope képviselők részéről érkezett, hogy van egy olyan, vannak olyan országok, például az Egyesült Királyság, ahol aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy ez milyen költségekkel jár. Nyilvánvalóan tisztában vagyunk azzal, hogy ez plusz költségekkel jár, de szerintem a sértett, nem a sértettekkel kell ezt az árat megfizettetni. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés ez reményt adhat több millió európai állampolgár számára, akik bűncselekmények sértetjeiként jobb védelemre vágynak és támogatást igényelnek. Egyes pontokkal kapcsolatban igyekszünk majd az álláspontainkat közelíteni, annak érdekében, hogy helyes útra tereljük ezt a szöveget. Minden esetre nem gondolom, illetve hát azt remélem, hogy a jó út érdekében nem szabad az ablakon kihajítanunk olyan jogokat, amelyek a sértetteket megilletik, tehát az információhoz való jog, hogy tisztában legyen azzal, hogy mi történik vele, hiszen a tudáshoz való jog az egyik legfontosabb. Ezt nagyon fontosnak tartom tehát. Aztán ott van a 21-es cikk problémája, az árnyék jelentéstevők is kiemelték, hogy ez mennyire fontos. Megpróbáljuk megvizsgálni, hogy milyen megoldást tudunk találni ezzel kapcsolatban annak érdekében, hogy egyik sértett sem érezze magát hátrányos helyzetben. Mindenkinek köszönöm tehát a támogatást. A továbbiakban is igyekszünk kemények és ügyesek lenni, minden esetre igyekszünk nagyon okosan eljárni, annak érdekében, hogy kellő védelmet biztosítsunk az áldozatok számára. Igyekszünk be, beleérezni magunkat a helyzetükbe, és ne felejtsük el, hogy bármelyikünk lehet sértett, és mondjon köszönetet azért, hogy nem szenvedtünk el ilyen sérelmeket. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm mindkét előadónknak. Jimenez asszonynak köszönöm, és köszönöm a LIBE szakbizottságnak, hogy megszervezhetük ezt az együttes ülést és ezzel ezt a közös megbeszélést lezárom. A FAM egy perc múlva folytatja rendes ülését.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

Ja, eh... Én most szeretném üdvözölni. A jelenlévőket svédül fogom folytatni. Yeah, that's my right. Jogom van hozzá. <laughs> okay, we... Tehát két témánk van még a napirenden. Ja, de most svédül fog beszélni az első, amiről szót ejtünk, a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozatra. Sajnos Matéra asszony nem tudott eljönni, hogy elmondja javaslatait, de tudom, hogy Bastos asszony itt van és megteszi helyette, tehát át is adom a szót. Köszönöm. Matéra asszony nem tudott ma eljönni, viszont egy jegyzékben megkért, hogy adjam elő az anyagot. 2011. decemberében a parlament és a tanács javaslata beterjesztésre került. A lényege ennek az emberi jogok világszintű előmozdításának elősegítés. Az Európai Unió olyan értékeken alapul, mint az ember méltósága, az emberi jogok. Az Európai Unió szerepének gyakorlásához számos technikai és pénzügyi eszközzel rendelkezik, hogy a harmadik országoknak segítséggel legyen. A demokrácia és emberi jogok előmozdításában nagyon fontos a női, a nők jogainak előmozdítása. Barbara Matéra asszony pedig eh, erre a szempontra koncentrált. Néhány kulcs elemet vezetett be, mint például a nők részvétele ebben a folyamatban. A nők szerepének előmozdítása és az emberi jogok előmozdítása szorosan összefügg, hiszen a nők nagyon gyakran erőszak áldozatai azokban az országokban, ahol a demokrácia még nem teljesen kiforrott. Sok országban nők nem kapnak szavazó jogot, vagy pedig nem kerülnek vezető politikai pozíciókba. A nők jogainak előmozdítása tehát szükséges az alapjogok és a demokrácia megszilárdítása érdekében. Az Európai Uniónak pedig nagyon nagy figyelmet kell szentelnie például a, technik, a természeti katasztrófákra, vagy pedig katonai államcsínyekre. Hiszen ezeknek a demokráciára gyakorolt hatása fatális lehet. Statisztikai számokkal extrém körülmények között a nők és a fiatal lányok erőszaktól szenvednek. Barbara Matéra aláhúzza annak a jelentőségét, hogy a nők minél nagyobb számban vegyenek részt a politikában, hogy szavazhassanak és jelöltethessék magukat. A nők képviselete kulcsfontosságú a demokrácia működése szempontjából. Az előadó kihangsúlyozza, a választási megfigyelő missziók fontosságát. Olyan országokban, amelyek frissen váltak demokráciává. Nagyon fontos, hogy egyenlő legyen a nők és a férfiak képviselete ezekben a missziókban is. A előadó meg van győződve róla, hogy az Európai Uniónak élnie kell a lágy hatalom eszközével az emberi jogok előmozdításának érdekében, mielőtt programokat indít be, vagy pedig forrásokat mozgósít harmadik országok számára. Ez egy nagyon fontos alapelv, amelyel biztosíthatjuk, hogy az országok haladást érhetnek el és pedig az egész világon. Barbara Matéra várja ötleteinket, elképzeléseinket, hogy javíthassa jelentését. Köszönöm szépen, és Nevedavlova asszony kap szót. Nevedalova. Is that okay? Rendben van így? Köszönöm, igen. Slovákul beszélek, ha szabad. Ja som deň spravodajca skupiny socialistov a demokratov. A ja si myslím, že to, čo navrhla pani, pani spravodajkynia, je... A szocialisták nevében el szeretném mondani azt, hogy mindaz, amit a jelentéstevő javasolt, nagyon pozitív, és ezzel egyet tudunk érteni. Egy dolgot szeretnék módosítani, ő azt javasolja, hogy a megfigyelők missziója, amikor választások vannak, Európában, akkor ebben ugyanolyan arányban vegyenek részt nők és férfiak, én egyel tovább lépnék. Az ilyen megfigyelő missziók, nem csak választási megfigyelőkről van szó, olyan országok esetében, amelyek nemrégiben váltak demokratikus országokká, minden esetben ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a nők és férfiak közötti egyenlő helyzetről mindig szó legyen, jogai közötti egyenlőségről. Tehát nagyon fontos, hogy minden vitán szóba kerüljön ez, amikor az Európai Uniót a parlament képvisel, amikor az Európai Unión kívüli harmadik országokkal folytatott vitákról van szó. Tehát a nők jogait és az esélyegyenlőséget mindig napirendre kell tűzni, egyébként pedig mindennel egyet tudok érteni, amit a jelentéstevő javasolt. Köszönöm szépen, más nem kért szót, akkor megkérdezem a bizottságot, hogy szeretne-e hozzászólni. Nem, nem szeretne. De Igazából az Európai Külügyi Szolgálattól vagyok, akciószolgálattól, tehát ez egy tárgyaló szervezet, és a demokrácia és az emberi jogok európai eszközével foglalkozunk. A bizottság megbízásából szeretné megerősíteni azt, hogy a gender dimenzió nagyon fontos ebben a tekintetben a tevékenység középpontjában áll. Az új javaslat, amely előterjesztésre került, a korábbi javaslaton alapul, a bizottság javaslata inkább evolúció, mint revolúció, hiszen a meglévő rendeleten alapul, és az Európai Unió kapacitását hangsúlyozza, hogy ö, hogyan éljen ezzel az eszközzel. Nagyon fontos az, hogy ö, a civil társadalomra koncentráljunk, a nemek közötti egyenlőségre. Ez ö, szerepel a preambulum bekezdésben is, és nekünk semmi problémánk nincs ezzel. És egyéb dolgok is javaslásra kerültek, esetleg lenne egy megjegyzésem a választási megfigyelési missziók tekintetében. Az Európai Unió részéről mi szorgalmazzuk, hogy minél több nő vegyen részt a missziókban. És ezt figyelembe vettük a, például a földrajzi, a nemzeti összetétel esetében, és <clears throat> vannak mondjuk svájci, kanadai résztvevői is ezeknek a misszióknak. Természetesen a jelölteket is figyelembe kell vennünk, akiket a harmadik országok javasolnak, és a tagállamok is saját maguk javasolják a résztvevőket. Tehát nem csak rajtunk múlik, hogy hány nő van egy misszióban. Teljes mértékben egyetértek az utóbbi felvetése, tehát hogy a, a gender dimenziót is, fi, is figyelembe vegyük a missziókban. A Európai Uniós választási megfigyelő missziók mindig kitérnek a nők helyzetére, hogy a nőket hogy lehet a női politikusokat választani, hogy a nők eljutnak-e a szavazóhelységbe, információhoz jutnak-e? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Papadopoulou asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy kitűnő bemutatását hallottuk a jelentésnek. Nagyon fontos ragaszkodnunk a választási megfigyelő missziókhoz, illetve ahhoz, hogy a nők számát eh, ebben növeljék. Ez nagyon fontos, hogyha a nőket eh, valóban integrálni szeretnénk. Ezen kívül azt is elmondtuk, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása, illetve az esélyegyenlőség, a nemek egyenlősége minden egyes alkalommal meg kell, hogy jelenjen, amikor harmadik országoknak nyújtunk segítséget. És ez az utalás szintén tökre tükröződik az előcsatlakozási segítségnyújtás kapcsán is. Például Törökországban, illetve Törökországa folytatott tárgyalásokon nagyon fontos, hogy velük is ugyanolyan kritériumokat használjunk, amelyel megvizsgálhatjuk, hogy milyen mértékben lépett előre Törökország. Sérülnek ugyanis a nők jogai Törökországban, és nem tartják teljes mértékben tiszteletben a férfiak és nők egyenlőségét. Tehát minden egyes alkalommal, amikor megállapodásról szólnak a tárgyalások egy harmadik országgal, akkor fontos, hogy ragaszkodjunk ez a dimenzióhoz, különösen az ő és segítségnyújtásnál. Köszönöm szépen. Oké. Okay. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy Basztos asszony szeretne még néhány záró megjegyzést tenni, igen. Igen, köszönöm szépen. Elnök úr, szeretném megköszönni a kollégáknak, hogy hozzászóltak, de szeretném megköszönni a külügyi szolgálat részvételét és hozzászólását is. Természetesen eljuttatom Matéra asszonyhoz a megjegyzéseiket. És örülök, hogy javíthatunk a munkán. És most végezetül pedig annyi szeretnék mondani, hogy ma van az utolsó, tehát az utolsó nap, amíg le lehet adni a módosítókat, az június 4-e, és 20, júni 21-én szavazunk, és az AFET pedig július 10-én szavaz. És így ezt a témát lezártnak tekinthetjük. Esetleg azt javasolnám, hogy négy percünk maradt a megbeszélésre. Volt Cipruson egy kihelyezett ülésünk. Anna Záborszka és Papadopulu asszony is járt Ciper, Cipruson. Ciprust az elnökség kapcsán látogattuk meg. Nagyon jó programot készítettek nekünk. A program a kiosztott dokumentumokban olvasható. Tehát nagyon jó volt, és összefoglalásképpen elmondhatom, hogy úgy tűnik, hogy a ciprusi elnökség erősen koncentrál ezekre a kérdésekre, tehát például a nők ellen elkövetett férfi erőszakkal. Tehát van egy tanácsunk, van egy bizottságunk, és vannak mások is, akik befolyásolhatják ezt, és a ciprus elnökség pedig eh, kész, hogy ezzel a témával foglalkozom. Nagyon sok érdekes emberrel találkoztunk eh, a parlament, a kormányzat és az ngo részéről is. Ja. Igazából erről nem szeretnék többet mondani. Fru eh, Szuber, Tehát? Igen. Obrigado. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is el szeretném mondani azt, hogy ez a látogatás nagyon pozitív volt. Sikerült jó kapcsolatokat kialakítanunk, és az egyik oka annak, hogy jól szerepeltünk, az az volt, hogy nem csak a kormány szerveivel találkoztunk, és nem csak a parlament képviselőivel, bár találkoztunk velük, hanem eh, volt lehetőségünk számos különböző civil szervezettel is eh, tárgyalni. Ezek a civil szervezetek eh, a nőjogi kérdésekkel foglalkoznak. hát sikerült képet kialakítani arról, hogy mi is a helyzet a helyszínen. Illetve meg tudtuk hallgatni az ő véleményüket a kulcsfontosságú ügyekben, amely az országukat is érinti. Az elnök úr már számos aspektusát megemlítette ennek a látogatásnak, az elnökség az em- a nők jogaival kapcsolatban számos kérdést megfogalmazott, és azt gondolom, hogy a jövőbeni ciprusi elnökség megnézte az anyasági szabadságra vonatkozó irányelvet, illetve a nemek közötti fizetés különbséget, illetve a diszkriminációt ezen a területen. A ciprusi kormány is prioritásként nevezte meg az említett témákat, és az elnökség agendáján ezek szerepelni fognak. Ami a speciális témákat illeti Ciprus kapcsán, azt gondolom, hogy vannak nagyon fontos nőjogi kérdések, amelyek miatt van aggódni valunk. Számos szervezettől és még a kormány ügynökségeitől is azt hallottuk, hogy aggódnak a nőkereskedelem miatt. Nagyon sok illegális bevándorló van. És felmerül a kérdés, hogy ők dolgoznak-e, milyen feltétek mellett dolgoznak, illetve hogy kihasználják-e őket. Tiszteletben tartják-e vajon a jogaikat. Ezek a kérdések merültek fel a tárgyalásokon. És a nők kizsákmányolása, a nők kereskedelem fontos témáként jelentek meg a napi renden. Ez egy szörnyű szégyenletes jelenség, és szégyenletes az, hogy ez az Európai Unióban megtörténhet. Azt gondolom, hogy ezeket a témákat újból és újból fel kell vetnünk. Ami pedig a politikákat illeti, amelyeket eh, Ciprussal egyenlőség érdekében meg szeretne valósítani. Ezekkel kapcsolatban elmondhatjuk azt, hogy viszonylag előrelépett a jogalkotás az esélyegyenlőség témájában, különösen nők ellen elkövetett erőszak területén, viszont jelentősek a különbségek a megvalósítás és a meglévő jogalkotás között. Tehát a törvények jók, a probléma az, hogy ezeket a jogszabályokat a gyakorlatban is meg kell valósítani. Itt pedig vannak még hiányosságok. Ami személyesen meghatott, először jártam Cipruson, és jelentős hatása volt rám, illetve sokkolt az, hogy egy olyan ország, amely tagja az Európai Uniónak, úgy tekint polgárai jogaira, amelyek folyamatosan sérülnek. Egy másik ország szállja meg az ő országukat. Országok több mint felét. 1974 óta sokkol ez a fenomen. hogyha belegondolunk abba, hogy ez a parlament és az európai intézmények folyamatosan beszélnek nemzetközi ügyekről, folyamatosan fogadunk el állásfoglási indítványokat az emberi jogok témájában, Nagyon gyakran a valóságtól távol valósulnak meg ezek a viták, de a saját eh, házunk táján is súlyos emberi sértések vannak mindeközben. Azt gondolom, hogy az ENSZ eh, határozatát megfelelően kell megvalósítanunk, és meg kell szüntetnünk a ciprusiak jogaival való visszaélést, illetve az ő jogaik megsértését. És egy külső erő szállja meg őket, úgymond. Köszönöm. Igazából már átléptük az időhatárt, most kellene a koordinátorok ülésének kezdődnie, de most papadopoulos azt mondja, most kettő percre még szót kap. Eh, Köszönöm. Elnök úr, nagyon konstruktív ülést tartottunk és nagy örömömre szolgált, hogy találkozhattam a Ciprusra utazott kollégákkal. Igazából egy adott országban élhetjük meg igazán, hogy mi történik a helyszínen. Tehát európai kérdésekkel foglalkoztunk, foglalkoztunk azzal, hogy a nők jogait hogyan lehet eh, jobban előmozdítani. Az igazságügyminisztériumban is jártunk. Ezen kívül Cipruson voltak tüntetések is, és itt is voltak tüntetések. 1984 óta nagyon haladó a jogalkotás a nők elleni erőszak tekintetében, tehát a jó gyakorlatot szeretnénk folytatni. Az Európa Tanácsban is bemutattuk már ezt, ezen kívül nagyon jó törvényeink, jogszabályink is vannak, azonban nagyon problémás, a törvények alkalmazása. Ezen kívül létezik nálunk is szakadék a nők és a férfiak bére között. Ezen kívül szorgalmazzuk, hogy a nők a minisztériumokban is vezetőbb pozíciókba kerüljenek. Ezen kívül szorgalmazzuk a bevándorló nők helyzetének javítását. Ők eléggé gyakran háztartási alkalmazottak, főleg vidéken, és nagyon fontos, hogy integrálódjanak a ciprusi társadalomba, hiszen ott még vannak problémák ebben a tekintetben. Mindig örülünk, hogyha eljönnek hozzánk az európai kollégáink, hiszen akkor lehetőségünk van arra, hogy megismerjük az országot, és mindig nagy örömünkre szolgál, ha az Európai Parlament szóvá teszi az emberi jogok megsértését harmadik országokban is. A én országomban eh, is ez a helyzet. Köszönöm szépen. Tehát akkor a 20-as pontot is lezárhatjuk. És eh, meghallgattuk, hogy mi történt a delegációs úton, de van egy kiváló összefoglalás is. És most akkor a 21. pont következik, egyéb kérdések nincs. A 22-es a következő megbeszélésről szól majd június 4 15-től 18 óráig meghallgatás lesz. Az észak-afrikai nők helyzetéről. Köszönöm. És most akkor áttérünk az utolsó pontra. Körülbelül 30 másodperc múlva kezdődik a koordinátorok ülése. about, the violation of human rights of European women citizens. Yeah.